Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégek! Kedves képviselők! Ez ma az utolsó plenáris ülés, amelyen